Az elnökség nem kapta meg a tanács beleegyezését, úgyhogy tulajdonképpen a levegőbe lógott a dolog. Soha nem kaptam a tanácstól hivatalos választ, semmi nem történt. Tehát most, tehát, most pedig, ami az intézmény közi megállapodást illeti meg oldódott az végrehajtáson és alapuló jogaktus és a delegált jogaktusok kérdése, és végre tudjuk tehát hajtani a, azt, amit eldöntöttünk, a nemzeti szakértők is részt vehetnek, és két év lejárta után, eltelte után talán sikerülhet, úgy tűnik, hogy sikerülhet egy egyszerű megoldásban lezárni ezt a témát. Talán a következő ülésen áprilisban már szavazásra is kerülhet a sor, és aztán májusban plenárisra kerül a téma. Egy hosszú függőben lévő állapot után úgy tűnik, hogy le tudjuk zárni a témát. Ez volt a hetes napi rendi pont, és most jön a nyolcas napi rendi pont, ami pedig megint csak egy zárt ülés. Úgyhogy kedves, nem, nem, nem, nem is zárt ülés, javítja magát az elnök, megváltozott a helyzet, ez szintén a nyilvánosulás részét képezi, akkor mindenki maradhat. Eszmecsőre az Európai Bizottsággal a TTIP állásfoglalással kapcsolatban nyilván emlékeznek rá, hogy július 8-án volt egy csodálatos állásfoglalásunk, amely a mi üzenetünket megfogalmazta, és eljuttatta a tárgyalókhoz. A parlament álláspontját tehát bizonyos offenzív érdekek, defenzív érdekek és sok-sok vörös vonallal benne. Persze nagy érdeklődéssel szeretnénk meghallgatni az Európai Bizottságtól azt, hogy ezt a csodálatos állásfoglalást ők hogyan fogadták és kezelik. Az Európai Bizottság azt javasolt, illetve egy közzétett egy jelentést, ha jól emlékszem, októberben, múlt év októberében, és most eszmecserét folytathatunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban és a kapcsolatban, hogy az állásfoglalásunkat hogyan tudják a tárgyalások során érvényesíteni. A legutóbbi monitori, monitorozó csoportban is részt vettek. A főtárgyaló helyettese, illetve e, Hidro Ruben úr, aki az Egyesült Államok és Kanadáért, e, Kanadával való tárgyalás e, sőt felelős egység vezetője, és kérdezem, hogy az állásfoglalásunkat hogyan veszik figyelembe az Egyesült Államokkal folyó tárgyalások során. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy rövid választ próbálok adni, eh, de mélyrehatót és átfogót. Természetesen az önök átfogó állásfoglalását eh, figyelembe vettük, ebben az állásfoglalásban sok más eh, szakbizottsággal is egyeztettek, és olyan témákra tértek ki, amelyek a tanácstól kapott mandátumunkat fedik le, úgyhogy tulajdonképpen nagyon hasznos módon kiegészítették a tegyelási iránymutatásokat, amelyeket a tanácstól kaptunk. Azt gondolom, hogy az egésznek a lényege az, amit ön most elmondott, vannak offenzív és vannak defenzív érdekek, és vannak vörös vonalak. Bizonyos értelemben mi ugye megpróbáltuk ezeket belevenni, vagy figyelembe venni a tárgyalások során, úgy, hogy az önök felhívása a minőségi, átfogó és kiegyensúlyozott megállapodásra megvalósuljon. Azt hiszem, hogy a biztos már többször is elmondta az első ponttal kapcsolatban, a standardek, illetve védelmi standardekkel kapcsolatban. Ugye itt már elhangzott, hogy a TTIP nem engedi meg azt, hogy az Atlanti óceán bármelyik oldalán, bármelyik partján a standardek csökkenjenek. Ami az átfogó jellegét illeti a javaslatnak, Elutasítottuk azt, hogy az Egyesült Államokkal egy TTIP light egyezményt kössünk meg, az amerikaiak osztják ezt a célunkat. A harmadik cél pedig az, hogy kiegyensúlyozott legyen az egyesség, úgyhogy igyekszünk kiegyensúlyozott egyességre jutni. Gyakorlatilag mi a helyzet most? Körülbelül 13 fejezet van, fejezet tervezet van meg konszolidált formában, tehát igyekszünk most lassan haladunk már az egységes szöveg felé, bár még vannak különbségek. Körülbelül ez a szerződés végső változatának, a terjedelmének a felénél tartunk, úgyhogy körülbelül a fejezetek feléről van már tervezetünk múlt hónap végén volt egy első vita, vagy eszmecsere a közbeszerzéssel kapcsolatban. Ez a harmadik és a legnagy, legnagyobb piacra jutási fejezet eddig a vámokkal, illetve a szolgáltatás kereskedelemmel kapcsolatban tárgyaltunk. Egy nagyon hosszadalmas és intenzív konzultációt követve, amely a beruházóvédelemre vonatkozott. Tavaly májusban benyújtottunk egy beruházóvédelmi reformot eh, a eh, jogszabályalkotó két ágnak, és eh, megosztottuk ezt két hónappal ezelőtt az Egyesült Államokkal is, és most kezdjük a tárgyalásokat. A tehát a TTIP-en belüli beruházó védelem, beruházás védelem paramétereivel kapcsolatban. Múlt évben emellett az együttműködésről is volt egy véleménycsere, és a biztos is köményen dolgozik a témán, Washingtonban találkozott kollégájával, és ezen a héten is találkoznak majd. Júliusban az állásfoglalást ugye elfogadt az Európai Parlament, és aztán karácsonykor az Egyesült Államoknak a fenntartható fejlődést tartalmazó, illetve környezetvédelmi, illetve munkavállalói védelmi pontokat tartalmazó ambiciózus csomagot adtunk át. Úgyhogy most körülbelül a, a tárgyalások közepén járunk, felénél járunk. Teljesen elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a különböző paramétereket figyelembe vegyük, amelyek a júliusi állásfoglalásban szerepelnek. Azt reméljük, hogy nyárra a tárgyalás minden területét megnyitjuk, és az amerikai oldalról elhangzott az a kérés, hogy még idén zárjuk le a tárgyalásokat az Obama eh, adminisztrációval. Ez egy nagy kihívás, ezt igyekszünk, ennek igyekszünk eh, megfelelni, de persze a, az ütemtervnél is fontosabb a tartalom, ez az előfeltételünk. Az Európai Bizottság nevében eh, köszönetet szeretnék mondani az állásfoglalásért, és igyekszem megválaszolni a kérdéseket, amelyek esetleg felmerülnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És most elnökből jelentéstevővé vedlem át, és teszek föl néhány kérdést. Természetesen az anyagokat nagyon alaposan áttanulmányoztam és látom, hogy az, az állásfoglalásunkkal kapcsolatban világos vízióik vannak. Az ön bevezetője, bevezetőjével kapcsolatban azonban azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit egy hát lerágott csont, legalábbis túl sok hús nem maradt ezen a csonton. Konkrét kérdések szerepelnek itt, mezőgazdaságról világosan megemlítettünk fontos kérdéseket az állásfoglalásunkban, például azt, hogy az állatjóléti sztenderdeket el akarjuk fogadtatni, vagy olyan sztendereket szeretnénk látni Amerikában, amelyek megfelelnek az európai sztenderdeknek, hogyha amerikai termékek érkeznek az európai piacra hogyan kívánják ezt az elvárást megvalósítani, vagy figyelembe venni a tárgyalások során? A GATS cikkekkel kapcsolatos kivételeket tekintve, ezek hogyan szerepelnek majd a tárgyalásokon, hogyan tudják felvetni őket. Illetve a harmadik országok által élvezett előnyök, itt említ fejlődő országokat, meg tudja magyarázni, hogy hogyan tudják a fejlődő országok igényeit figyelembe venni a TTIP tárgyalások során. Standardek, vagy konformitás, vagy preferenciák, vagy mit jelent ez? A szolgáltatások oldalán az is szerepel itt, hogy mindez csak a diszkrimináció ellenes tárgyalási álláspontokra érvényes, ez de meg tudja erősíteni, és az egyik legfontosabb téma az állásfoglalásunkban, világossá tettük azt, hogy szeretnék megegyezésre jutni. Mind szövetségi, mind szövetség alatti szinten. Ezt ugyan említi az anyagában, de a bevezetőjében nem említette meg. Mi a ennek a helyzete? Aztán a fenntarthatósági fejezet, igen, ez egy csodálatos fejezet, és az ön javaslata is az, de van itt egy kulcsfontosságú probléma, mégpedig az, hogy a végrehajtási rész az hiányzik. Mikor nyújtja be a végrehajtási részt, és mi lesz ennek a tartalma? Nyilván emlékszik, hogy az állásfoglalásunkban világossá tettük, tettünk ezzel kapcsolatos elvárásokat. És az anyagában csak homályos megfogalmazásban lehet erről valamit kihámozni. Aztán felmerült az, hogy a vállalkozások, cégek ragaszkodjanak az OECD iránymutatásokhoz. Végül, de nem utolsó sorban, parlament számára fontosabb pont a parlamenti dimenziója ennek az egész gyakorlatnak. Ezt megemlítette-e a tárgyalási folyamatban, és mi ennek a eredménye? Most pedig megadom a szót a többi árnyék jelentéstevőnek, Elma McLaughlinnak először is. Hi, thanks for your uh, comment. Köszönöm. Köszönöm, hogy a bizottság figyelembe veszi a mi szerepünket ebben a tárgyalásban, ami fontos. E, egyébként a jelentés egy része már elavult, e, tehát korábban kellett volna talán erre e, lehetőséget teremteni erre a megbeszélésre, de hát talán sosem késő. Nyilván a legfontosabb feladatunk az az, hogy ambiciózus és átfogó megállapodást érjünk el. Továbbra is ez marad a célpont, és eh, nem fogunk eh, eh, kisebb jutalmak, jutatások kedvéért nagyobb célokat feladni. Tehát amit leginkább meg kell vizsgálni, az a közbeszerzések köre, ez az egyik legfontosabb igényünk, és azt kérdezem, hogy továbbra is ez -e a prioritásunk, mert én úgy gondolom, hogy az alkuhoz az kell, hogy ez teljesen kompetitív legyen már, mint a közbeszerzési piac. Ami pedig a földrajzi megjelöléseket illeti, ott gyakorlatilag padhelyzetről számolnak be a források, hogyan tudunk előrelépni ebben az ügyben? Egyfajta trademark rendszer lehet-e a megoldás, vagy valami hasonló, mert ez is fontos számunkra. De minden esetre gratulálok ahhoz, amit a KKV-kkal kapcsolatban elértek. Az a fejezet az én frakcióm számára nagyon fontos, valamint az online tool és valamint a portál szintén fontosak ahhoz, hogy a KKV-k a termékeiket eljuttathassák az amerikai piacra. Köszönöm, Michael következik opportunity to discuss transatlantic cooperation. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk a transatlanti együttműködésről. Jó, hogy konszenzus van az amerikaiak és Európa között, hogy nem kell elsietni ezt a megállapodást, eh, ami eh, különösen fontos, eh, annak fényében, hogy hamarosan Európába látogat az amerikai elnök, örülök, hogy ebben egyetértünk Örülök tehát a jelentésnek, kicsit máshogy közelítem meg azonban, mint az előttem szóló kollega. Én úgy gondolom, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogy ebből az egyébként nem tökéletes állásfoglalásból mennyit vettek át. Én tehát ezt az állásfoglalást nem tekintem Bibliának, pont azért, mert a kompromisszumok miatt nem tökéletes. Nyilvánvaló, hogy itt komoly félelmek fogalmazódtak meg ebben a házban, de az egyik legfontosabb félelem, legsúlyosabb félelem az a piaci hozzáférés, különösen a közbeszerzések területén. Ez az egyik legfontosabb EU követelés, és nem szabad azt a hibát elkövetnünk, hogy állandó vörös vonalakkal eltereljük a figyelmeket, figyelmet a a főbb követelésünktől. Tehát egy, nem működnek azok a tárgyalások, ahol egyrészt vannak magas szintű követelések, másrészt viszont megkötjük a tárgyalók kezét, mert húzunk egy csomó vörös vonalat. Tehát a piaci hozzáférés fontos számomra. Örülök annak, hogy a KKV-k témájában haladást értek el, és a Greenpeace-es közelmúltbeli találkozómon hallottam, de nem csak tőlük, hanem más nem kormányzati szervezetektől is hallottam, valamint egyszerű polgároktól is, hogy komoly aggodalom van azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a szabályozói együttműködés, és hogy nem áll le fenn a visszéje annak, hogy ez háttérbe szorítja a nemzeti parlamenteket, az európai parlamentet és egyéb demokratikusan választott tényezőket tehát jó lenne, hogyha ezt pontosítani tudnák, nem csak azt illetően, hogy mit jelent és mit nem jelent ez a kifejezés, hanem azt is, hogy milyen jellegű szabályozó hatósági együttműködés alakulhat ki a jövőben, és mi az, amit az európai szabályozói környezetből mindenképpen védelmezni akarnak. Köszönöm. Jenik, bocsánat, nem, még nem. Thank you, Bernd. Köszönöm, Bernd. Én eh, also express my, my, my, my gratefulness that we have a chance to... Köszönöm, hogy eh, lehetőség van arra, hogy egy follow-up jelentést eh, átbeszéljünk, és ismertethessük a parlament álláspontját. És hát ahogy ön is mondta, most a közepén vagyunk ennek a tárgyalásnak, tehát van egy sor kérdés, illetve megjegyzés, ami jogosan merülhet fel, ugyanakkor ezeket esetleg el kell halasztani júniusig, júliusig, amikor is megjelenik majd a TTIP-nek a szövegvázlata. Akkor kell majd megnézni, hogy hol tartunk. Néhány dolgot jó pár dolgot azonban felvetnék. Komoly aggodalmunk az esetleges munkahely áldozat, e, tehát hogy e, munkahelyek tűnnének el. E, a fejlesztés, a fejlődés az nem, nem került kellően figyelembe véve. A parlament ugyanis hatástanulmányt kért minden tagállamra vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan is, hogy hogyan áll a versenyképessége az egyes ágazatoknak Amerikában és Európában. Ezt eh, leginkább azért kértük, hogy az esetleges munkahely elvesztéseket elkerülhessük. Na most a jelentésben szerepel erre utalás, de nem olyan mélységben, ahogy azt a parlament eh, kérte. Pár eh, pedig a közvélemény figyelme az erre a témára is irányul. A a parlamentnek pedig kötelezettsége tovább foglalkozni ezzel a témával, a munkahelyek biztonságával. Volt egy közös levél, amely most már nincs a szövegben, a közszolgáltatásokról, azok fontosságáról. A 2B7 azonban kifejezetten a közszolgáltatások és a közérdekű gazdasági szolgáltatásokról is szól, e, tehát tudni kéne, hogy hol tartunk a szolgáltatások témájában. Ugye nyilván ez kapcsolódik a TISZA tárgyaláshoz is, ami, ami e, csak arra hívja fel a figyelmünket, hogy a dolgot a komplexitásában kell e, kezelni. Ami pedig az adatvédelmet illeti, szintén kértük azt, hogy átfogó és egyértelmű adatvédelmi rezsimet kell létrehozni a 14-es GATT cikk alapján mindenfajta feltétel nélkül érvényre kell juttatni az Európai Unió adatvédelmi szabályait. Nyilvánvaló, hogy ez majd később újra fel fog merülni a tárgyalások során. A 2D2-es pont a szabályokról, ott teljes ratifikálását és végrehajtását kérjük az ILO eh, főbb szabályoknak és standardoknak, egyezményeknek, ami ugye a munkakörnyezet eh, eh, méltósága, megfelelő munkakörülmények, tehát erre is fel kell hívnom a bizottság vigyelmét, hogy tartsanak ki emellett a pont mellett is, mert számunkra ez rendkívül fontos, úgyis, mint a, a fenntartható fejlődés fejezet része. És hogy ne beszéljek túl sokáig, egy dolgot mondanék még, azt, azt is kértük, hogy az új, egy új ISDS rendszer legyen a régi helyett. Az EU joghatóságát, valamint a tagállamok joghatóságát azonban tiszteletben kell tartani, és a közpolitikai eh, közérdekű célokat nem lehet aláásni. Eh, van egy javaslat egy új rendszerre, ugyanakkor az Egyesült Államok még nem kötelezte el magát, nem tudjuk, hogy igazándiból mit akarnak, nem tudjuk tehát, hogy lesz-e valami új, vagy a régi marad. Itt én egyértelműen szeretném kifejezni azt a frakció nevében, hogy az új bizottsági rendszer sem tisztázza a mi aggodalmainkat, és nem kozmetikai változásokat akarunk elérni az ISDS-ben, hanem a logikáját akarjuk megváltoztatni. És akkor itt most abba is hagynám. Janik. Köszönöm nem kell elismételnem azt, amit már mondtak a hatástanulmányokról, Bent is beszélt erről, illetve a kötelező jellegéről, a fenntartható fejlődés fejezetnek. Gyakran ugye a, a, szöveg, a szöveget átveszik, de a szellemiségem megváltozik, és az egész tárgyalás megváltozik ettől nem elég tehát 90%-át vagy 95%-át átvenni, és egy selt mélyre változtatni, ami teljesen megváltoztat mindent. Ami pedig az agráriumot illeti, a vám tarifákat újra tárgyalják, 300 ezer tonnáról van szó, ugye szarvasmarha sertés, Erről azt mondták, hogy ez csak 1-2 százalék az európai piacnak, de ahogy az előző vendégünk is mondta, igazándiból nem veszi figyelembe azt, hogy ez a, egy 0,2-0,3 százalék az gyakorlatilag nagyon komoly tétel a profitban, illetve az állattenyésztők számára. Tehát nagyon oda kell figyelni a tarifakvótákra Eh, a marhapiacon, illetve a sertéspiacon, eh, ami pedig eh, gyakran hivatkoznak arra, hogy TTIP vagy TISZA, és hogy melyikben lesz egy-egy probléma megoldva. Figyelembe kell venni a TISZA európai parlamenti állásfoglalást is a státuszkós klauzulákkal kapcsolatban. És nem tudom, hogy hogyan kapcsolja össze a bizottság a TISZ-át a ttip el a tárgyalások során, vagy az ECS, ISDS, bocsánat. Az Európai Bizottság szerint az ICS az európai kompetencia, és nem akar vitát nyitni a arról, hogy vegyes lenne ez a megállapodás. Na most szeretném tudni, hogy hol tart az Európai Bizottság az ICS státuszáról való gondolkodásban, mert amikor ugyanazt tárgyaljuk, mint a SETA-nál, akkor látunk egy ilyen nagyon fontos különbséget, illetve furcsaságot, hogy a, a SETA-nál felmerül annak a kérdése, hogy mivel vegyes megállapodás lehet, ezért részlegesen lép életbe. A, az ICS az három évig lép, ére, lép életbe azon országokban is, amelyek a végső megállapodást nem ratifikálják, vagy azzal nem értenek egyet. Tehát azok az államok, amelyek nem fogadják el, azokat is három évig elé lehet citálni a választott bíróságnak. Ez, ez egy fontos dolog, amire a parlamenti képviselőknek is fel kell hívni a figyelmét. Merci, Monsieur le Président. Quelque... Köszönöm, elnök úr, csak néhány dolgot mondanék én is. Amit önelnök úr, illetve a többi kollega is mondott, azok jól mutatják azt, hogy milyen mértékben nem veszi ténylegesen figyelembe az Európai Bizottság azt, amit a parlament megszavazott, tehát az aggodalmunk teljesen jogos, ugyanis mi elfogadunk egy álláspontot, amit a tárgyaló fél aztán nem vesz teljes mértékben figyelembe, holott ők az Európai Unió nevében tárgyalnak, ez egy demokratikus aggodalom. Ez az első megjegyzésem. A másik dolog, az az, hogy ön is mondta, uram, hogy Obama elnök elnökségének végéig le akarja tárgyalni ezt a dolgot. Én ezt nem tartom hitelesnek, hogy ez megtörténjen. És ön nem beszélt ugyanerről, de amióta az állásfoglalást megszavaztuk, megváltozott az, amit a demokrata elnök jelöltek, illetve a republikánusok mondanak. Az ő véleményük most már fontosabb, eh, az, hogy Hillary Clinton vagy a republikánus jelölt mit mondanak, hát eh, ezek erősen szkeptikusak ezek a megszólalások a kereskedelmi megállapodással szemben. Érdemes lenne tehát látni, vagy lesz majd látni, hogy eh, mi történik ezzel a szkepticizmussal akkor, amikor az átláthatóság is sérül, munkahelyek tűnnek el, tehát ki kell lépni ebből a, ebből a buborékból, és látni ezeket. És Janik Zsató is beszélt arról, hogy alapvető kérdés az, hogy ez a megállapodás is vegyes lesz. Ez egy politikai és demokratikus kérdés. Ugye beszélhetünk arról, hogy vegyes -e ez a megállapodás. Én biztos vagyok abban, hogy az, és ennek vannak következményei tehát az, hogy ideiglenesen lehet-e alkalmazni egy olyan szerződést, amit még nem ratifikáltak, na hát ez egy elég érdekes kérdés, és kevéssé elfogadható. Úgy tűnik, hogy erre nem figyel oda egészen az Európai Bizottság, aztán látjuk, hogy vannak bizonyos célok, amiket megfogalmaztak az amerikaiak és az európaiak. Ugye a közbeszerzéseink 90%-ig nyitottak, az amerikaiak pedig a munkahelyek megőrzése szempontjából a közbeszerzéseik egy részét lezárják előttünk, és csak az amerikai kis és középvállalkozóknak tartják fel. Én erre azt mondom, hogy igazuk van, és éppen ezért nekünk is egy Small Business Act-re lenne szükség. Jude. Jude következik. Thanks very much. Köszönöm szépen. Én is egyetértek eh, ezzel az aggájjal, amivel kezdted, hogyha a bizottság nem megfelelően válaszol a parlament jelentésére, akkor minket, képviselőket ez nagyon nehéz helyzetbe hoz. A Kereskedelem Politikai Bizottság gondolom felháborodna, hogyha ilyes fajta választ kapnának a tagállamok válaszaira. Az Európai Parlament felülvizsgálati joga és a kereskedelmi politikában való részvétel egyre erősödik, erre a bizottságnak is reagálnia kell, azzal akartam kezdeni, hogy véleményem szerint a TTIP esetében előrelépés történt, több a demokratikus felügyelet, az átláthatóság, ez része a jelentésnek is, és jó munkát végeztek az átláthatósággal kapcsolatosan és az eljárás tekintetében. De aztán, hogyha egy ilyen jelentést kapunk, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az Interbizottságnak ez nagyon fontos kérdés, nevezetesen eh, a közszolgáltatások, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások teljes kizárása. A bizottság jelentésből az derül ki, hogy a bizottság úgy gondolkodik, hogy a hagyományos fenntartásai a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan megfelelnek a parlament fenntartásainak. Mi nem csak azért eh, alkotunk eh, állásfoglalásokat, hogy elszorakoztassuk magunkat, ezeket a problémákat a közszolgáltatások nyújtói, felhasználói, munkavállalói is felvetették a negatív, hibrid, pozitív listázással kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy milyen hatása lehet a befektetői vita megoldás ISDS-en kívül vagy belül hogyha ezt az Inte bizottságra korlátozzuk, akkor már az is nagy eh, lépés, hogy a plenáris ülésen nem módosították ezt az elemet. Talán ezt eh, támogatták a legszélesebb körben a TTIP jelentéssel kapcsolatosan, mire a bizottság úgy reagál, hogy nem kell semmin változtatni a kereskedelmi tárgyalásokban, minden remek. De ez nem igaz van itt probléma, és ez a bizottság problémája lesz, hogyha nem változtat a tárgyalási stratégiáján, akkor a parlamentnek vétójoga lesz a kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatosan. Ez egy köznyilvánosságra számottartó kérdés, a bizalom kérdése, a régiók bizottsága, a gazdasági és szociális bizottság is foglalkozik vele, ezért több magyarázatra van szükség, nem csak így kell reagálni, ahogyan ez a jelentés megtette. Az átláthatósággal, demokráciával kapcsolatos előrelépés azt is jelenti, hogy a döntéshozatallal kapcsolatosan növekedjen a bizalom. Talán egy kicsit többet kellene hallanunk a bizottságtól a tekintetben, hogy a parlamenti képviselők véleményét hogyan, hogyan fogják figyelembe venni. Köszönöm, Károlén. Köszönöm szépen. Én nem szeretném eh, azt megismételni, amit az előttünk eh, szólta, szólók hozzászóltak. Én egy, de azonban egy érdekes eh, ülésen vettem részt, az amerikai szakszervezetek képviselői voltak ott, és ott elhangzott az, hogy kicsit ők is kezdik európai módra látni a dolgokat. Nagyon pozitív nak értékelték meg a tárgyalásokat, de úgy látszik, hogy most, meg, most pedig ez már nem így van, mert túl sok minden nem változott számukra. Az új ESDS javaslata kapcsolatban pedig azt mondta, hogy nagyon nehéz Amerika számára ezt elfogadni, és hogyha el is fogadják, akkor csak nagyon magas ellenszolgáltatások ellenében mi érthetnek ez alatt. Még mindig nagyon elmaradtunk a célok mögött, persze már felsoroltuk az átláthatóságot, a fenntarthatóságot, stb., de ezek nem valósultak még meg úgy, ahogy mi ezt szerettük, voltuk, szerettük volna, és Amerika sem lelkes. Köszönöm szépen, Maria. Köszönöm szépen. Ez az állásfoglalás, ez nem egy biblia, de politikai többséget képviseli, amely eh, véleményét eh, kifejezésre jutott a parlamentbe. parlamentben. Az Európai Bizottságtól azt kérjük tehát, hogy bizonyos eh, dolgokat, amelyeket nagy többség támogatott, vegyenek fel a tárgyalásokba. Mire szolgál ez? A tárgyalások után lehet majd szavazni, mellette vagy ellene, ez mit, ez mit ér? Azt hiszem, hogy ezzel a parlament szerepe nagyon korlátozott lenne, és ezért próbálunk más módon befolyásolni. Az Európai Bizottság, a parlament és a legtöbb szereplő azt mondják, hogy nem szabad elfelejteni a KKV-ket a szabadkereskedelemben. Persze, nyilatkozatokat szoktunk tenni ezzel kapcsolatban, hogy ezek fontosak a KKV-k, de hogyha megnézzük a mai szöveget, van egy fejezet, amely egyáltalán nem kötelező érvényű, amelyik nagyon kis enyhe. A KKV-k, német KKV-k 70%-a azt mondja, hogy a TTIP ellen van. Ők nem ideológiából döntenek így, hanem azért, mert nem látják az érdekeiket képviselve. Második dolog, szabályozási joggal kapcsolatban, amikor azt mondjuk, hogy az egyik oldalon ott van az ISCS, másik oldalon pedig másik fél, akkor kinek van joga szabályozni? Kinek van joga szabályozni? a szabályozási együttműködésben azt látjuk, hogy ez gyengül. Ami a sztenderdeket illeti, a környezetvédelmi, illetve munkavédelmi sztenderdekkel kapcsolatban azt szeretnénk, hogyha ez minden fejezetben és kötelező érvényű módon lenne szabályozva. Ez most nem így van, ez csak egy fejezetben van benne, és ez nem kötelező érvényű. Ahogy mondtam, Egyrészt persze vannak mindenféle pozitív kijelentések és nyilatkozatok, amelyek az Európai Bizottságot filmben tüntetik fel, de másik oldalon pedig nincsenek, nem veszik figyelembe az állásfoglalásban elmondottakat, követelteket részünkről, úgyhogy ez még egy figyelmeztetés a bizottság számára. Köszönöm szépen, André úr. Köszönöm szépen, elnök úr egyetértek azokkal, akik pontosítani szeretnének még egyes aspektusokat ezzel a témával kapcsolatban. Nos, hogy is állunk? Nagyon fontos, hogy a szociális és környezetvédelmi szenderdek megmaradjanak, ne csökkentsék ezeket, a mezőgazdaságra majd még visszatérek, visszatérek, de jelentősben jelentésben ezek nem szerepelnek. A normák, magas szintű sztenderdek, ezzel kapcsolatban én is szeretnék pontosítást kapni azzal kapcsolatban, hogy mit ért az Európai Bizottság az elővigyázatosság elvén. A harmadik pont, visszatérek a mezőgazdasági témára, itt is van még néhány hiányzó elem. Azt mondták, hogy nincs semmi probléma a, a földrajz eredet meghatározásokkal kapcsolatban semmi probléma nem kell aggódni, de közben meg úgy látjuk, hogy nincsen haladás a témával kapcsolatban. Be kell vallanom, hogy a jelenlegi helyzetben, a mezőgazdaságban eléggé aggaszt engem az, ami itt folyik. Azt szeretném, hogy az Európai Bizottság pontosítaná e, a jelenlegi helyzetet, és elmondaná, hogy hogy is állunk most a tárgyalással kapcsolatban. Hiszen a politikai összefüggésben kérdezem, hogy a válasz, választási kampányokat követjük, ami folyik az Egyesült Államokban? Hogy a különböző jelöltek hogyan nyilatkoznak a primer választások során? A, a, követjük a kijelentéseket, geopolitikai kijelentéseiket? nem lenne okos dolog a jelenlegi eh, Egyesült beli helyzetet figyelmen kívül hagyni. Köszönöm, köszönöm. Eh, Idom, ön következik. Thank you very much, Chair, and thank you to, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak is ezt a sokféle és nagyon releváns kérdést. Meg fogok tenni mindent, hogy olyan konkrétan tudjak reagálni mindenre, ahogyan csak tudok. Azzal kezdeném, hogy nem arról van szó, hogy a kereskedelmi főigazgatóság elbízta magát az tárgyalásokkal kapcsolatosan. Mi ezzel foglalkozunk napról napra, az önök intézménye felhatalmaz minket erre a tanácssal együtt, és reméljük, hogy elég okosak vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki áll mellettünk ebben a folyamatban. Minden esetre hogyha még mindig nem találnak választ a kérdéseikre, akkor lehet, hogy egyenenként kell választ keresni az önök kérdéseire, hiszen nagyon sokan nagyon releváns kérdéseket tettek fel, de azért a következőt el kell mondanom. Nagyon erős kereskedelmi partnerrel tárgyalunk a kereskedelemben, a nemzetközi kereskedelemben, 50-60 éve domináns partner. Ez egy nagyon fontos, nagyon nehéz eljárás, akár offenzív vagy defenzív érdekeinket nézzük, amelyek közel állnak a szívünkhöz. Azért emlékeztetném önöket, hogy ez egy tárgyalás, amiben nem tudunk mindig mindent elérni, vagy legalábbis ez nem könnyű, ezért állandóan teljes gőzzel dolgozunk a folyamaton ez egyáltalán nem könnyű sem számunkra, sem pedig az amerikai fél számára. Elnök úr, az ön kérdéseivel kezdeném. Az állatjóléttel kapcsolatosan például nagyon konkrét javaslatokat tettünk az SPS fejezetben, az Egyesült Államokhoz, egy nyilvános dokumentumban. A, az álláspontunk ezzel kapcsolatosan nem mindig ugyanaz feltétlenül, mint a az usa ha megnézzük, hogy a szabályozás hogyan fogalmazza az állati jóléttel kapcsolatosan, ebben bizonyára kompromisszumra lesz szükség. Az a javaslat, amit tettünk, véleményünk szerint megfelel annak a szándéknak, amit a különböző parlamenti szakbizottsági parlamentek megkövetelnek tőlünk az állatjóléti kérdésekben. Az MV bizottság nagyon erős követeléseket támasztott ebben az összefüggésben. Ami pedig a GATT 14-es cikket és az adatvédelmet életi Jelen pillanatban arra az egyre tudok kötelezettséget vállalni, hiszen még dolgozunk a szövegeken és kötelezettségvállalásokon, az az, hogy minden erőnkkel próbáljuk védeni a magánéletvédelmére vonatkozó megközelítésünket, ahogyan azt az EU jog is előírja, a parlament is védelmezi, és a Lisszaboni szerződés is, illetve ahogyan azt a nemzeti jogban Európában megfogalmazzák. A, az eljárás eredménye remélhetőleg összhangban lesz majd az amerikai barátainkkal folytatott tárgyalásunkkal is. Ami a fejlődő országok esetét Tibet illeti, természetesen egy szabadkereskedelmi tárgyalásban ebben a két fél érintett elsősorban, ez nem az MFN megközelítést követi az, a WTO értelmezésében, de másrésztről megpróbáljuk a szabályozói rendszereinket összehangolhatóvá tenni, figyelembe véve, hogy a szabályozói megfelelés költsége átlagosan magasabb, mint eh, a vám tarifák az importtal kapcsolatosan, tehát a szükségtelen párhuzamosság elkerülése a szükségtelen, hangsúlyozom, szükségtelen megfelelési költségek esetében tehát ezen a területen mindent meg fogunk tenni, hogy a fejlődő országok számára is ez előnyös legyen. Ezen abból indulunk ki, hogy ez a megállapodás nem csak az EU számára és az Egyesült Államok számára lesz előnyös, hanem olyan harmadik országokra is, amelyek közé soroljuk a fejlődő országokat is, és a független tanulmányok ezt alátámasztják. A másik kérdésük elsősorban a közbeszerzése vonatkozott, ez egy másik tárgyalási vonal. A vásároljanak amerikai árut jellegű korlátozások állami vagy még kisebb szinten érvényesülnek. Ez prioritás lesz az EU számára, illetve amikor Fröde nagykövettel találkozik, a biztos akkor is szóba kerül. A szövetség alatti szinten szabályozzák a képzettségeket, és egy mechanizmus szeretnénk létrehozni, amely elősegíti a szakmai képzettségek kölcsönös, képesítések kölcsönös elismerését, de ehhez is szövetségi együttműködése van szükség. Ugyanez vonatkozik a biztosítás felügyeletre is, amelyet állami szinten szabályoznak az Egyesült Államokban. Ahogyan tovább visszük a pénzügyi ágazatban az európai prioritásokat, tudatában vagyunk a szövetségi alatti dimenziónak is. Egy nagyon legitim kérdést tettek fel a végrehajtásról, a munkaügyi és a környezetvédelmi fejezettel kapcsolatban. Erre csak annyit tudok mondani válaszként, Hogyha a korábbi kereskedelmi megállapodásokat tekintjük, az Egyesült Államok vállalásokat tesz munka erőpiaci és környezetvédelmi területeken szankciókkal is, és mi a kötelezettségvállalásainkat eh, az vitáskérdések megoldásával kapcsolatosan teljesen operatívá tettük, de a pénzügyi és eh, kereskedelmi szankciókkal kapcsolatosan még nem sikerült előrelépni, az a megközelítésünk, hogy az amerikaiakkal először arról akarunk megállapodni, hogy milyen lényegi kötelezettségvállalásokat akarunk közösen kidolgozni a munkaerőpiacon és a környezetvédelem tekintetében, mert itt szeretnénk szerep, vezető szerepet felvállalni, és egy 21. századi megállapodásban értékeket is képviselni kell, amelyek túlmutatnak a piacnyitáson. Hogyha ezt a platformot ki tudjuk építeni az amerikai féllel, akkor olyan helyzetben leszünk, hogy közösen tudunk arról dönteni, hogy melyik modell a leghathatósabb a teljes megfelelés biztosítására. Volt egy kérdés a parlamenti dimenzióval kapcsolatosan és a TTIP után. Amikor ezt ratifikálják, akkor az a válaszom erre vonatkozólag, hogy majd szeretnénk, és gondolom ugyanez történik majd Amerikában is, hogy szeretnénk, hogyha a parlament teljesen részt venne a prioritások kialakításában, és a célok kialakításában is, a transatlanti munkában. Egyértelmű, hogy a TTIP-nek nem az a lényege, hogy olyan döntéshozatali mechanizmust hozzon létre, amely becsempésznek is kapukon olyan döntéseket, amelyeket már szinten a parlamentben vagy a tanácsban kellene meghozni. Ezek az eljárások vonatkoznak azokra a megközelítésekre is, amelyekben megállapodunk az amerikaiakkal a TTIP-ben. Remélem, hogy ezzel megnyugtattam önöket. Ez nagyon fontos számunkra. McClarkin asszony rákérdezett az ambícióra. Igen, szeretnénk fenntartani az ambíció szintjét, de nem akarom azt sem véka alá rejteni, hogy talán most tartunk a legnehezebb részénél a tárgyalásoknak a piacra jutás problémájánál. Megpróbálunk a közbeszerzésekre, a szolgáltatásokra, a mezőgazdaságra, a TI-kre megoldást találni. Ezek az alapvető összetevői a megállapodásnak, és gondolom köztudomású, hogy kimondtuk az utolsó 3 százaléknyi vámmal kapcsolatos vitát a végére hagyjuk. Ez elsősorban a legérzékenyebb mezőgazdasági témákra vonatkozik, tehát ott még nem tartunk. Azok számára mondom, akik arra kérdeztek rá, hogy már a térkúknak a mennyiségeiről tárgyalunk-e, nem, egyelőre legalábbis tudomásom szerint nem, mert ez olyas valami, amit a végére szeretnénk hagyni a tárgyalás utolsó felvonásaként. Azt sem tudom eltitkolni, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatosan nagyon nehezen haladtunk az elmúlt két hónapban, és nagyon sok akadályt kell még leküzdenünk, még mielőtt megkezdődhetne a tárgyalásoknak a célegyenese. Az amerikaiak ezt eh, nyáron szeretnék megkezdeni, hogyha a eh, tárgyalás minden területére vonatkozó szöveget eh, ki tudunk alakítani. Háken asszony a közbeszerzésekre kérdezett, és hogy hol tartunk. Valahol a folyamat közepénél, és dolgozunk azon, hogy feltárjuk, hogy hogyan tudnánk sikeresen tovább vinni ezt az eljárást, még mielőtt a célegyenesbe érünk a közbeszerzéssel kapcsolatosan. Pénteken a biztosan erről egyeztetünk. A kérdésére válaszolva egyáltalán nem akarjuk háttérbe szorítani a parlamentet, nem ez a célunk. Solc úr, a munkaerőpiacra való hatások, a kereskedelmi megállapodások esetében. Ezek a megállapodások mindig hatnak, kihatnak a foglalkoztatásra, bizonyos ágazatokban pozitív, máshol negatív hatással összesen gazdasági hatékonyságot javítja a kereskedelem liberalizálása, ez nettó nyereség, de abban nem tudok, illetve abban reménykedem, hogy 6 héten belül a fenntarthatósági hatástanulmányt közé tudjuk tenni. Ez egy független tanulmány, amelyet a parlament elé bocsátunk majd, remélhetőleg 4-6 hét telik ez. Ami a közszolgáltatásokat illeti, remélem, hogy nem fognak minket elbizakodottnak tekinteni. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, a biztos úr is, és az USDR-rel is egyeztettünk, és meggyőződésünk, hogy három tűzfalat tudtunk építeni a közszolgáltatási ágazat számára. A javaslatban ezek szerepelnek, amelyeket átadtunk a az Egyesült Államoknak, kivételek olyan tevékenységek esetében, amelyeket kormányok gyakorolnak, vagy a második eh, melléklet fenntartások a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan, nagyon széles körű fenntartások, de nagyon szívesen felajánlom önöknek, hogy a szolgálati szakértőinkkel tartsanak egyeztetéseket, hiszen úgy látom, hogy nem győztük még meg önöket teljes mértékben, és ez is feladatunk, hogy önök számára megnyugtató legyen a közszolgáltatásokra vonatkozó fejezet, és ez, ennek a jogi rendszer, rendezése a TTIP. 2000 oldalnyi jogi szöveg lesz. Természetesen a jogi formula fogja végső soron meghatározni, hogy milyen védelmet kapnak ezek az ágazatok. Ezzel kapcsolatosan még nem voltak VTO eljárások a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan. Magunk és eh, az Egyesült Államok, az eh, amerikai tárgyaló feleink egyértelműen fogalmaztak el tekintetben. Nem akarjuk, hogy a TTIP korlátozza a kormányok hatáskörét, hogy valamikor később közszolgáltatásokat vezessenek be. Ami a magánéletvédelmét, az ajánló egyezményeket és, az, és a befektetővédelmi bírósági rendszert életén, úgy gondolom, hogy ebben nem tudunk egyetérteni, olyan értelemben, hogy mi őszintén úgy gondoljuk, hogy ez olyan bírósági eljárás, amely kiállja az átláthatóság, igazságosság próbáját és a, demokratikus felügyelet próbáját, ugyanúgy, ahogyan a hágai nemzetközi törvényszék vagy a WTO rendezési eljárások, amelyek több mint 20 éves sikerrel zajlanak, ahogyan ezt egy korábbi beszélgetésben is eh, megtudhatták Brán úrral, Egy percem volna angolra kell váltanunk, mert eh, lejárt az idő, amit a tolmácsolással tudtunk eh, tölteni. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, viszontlátásra. A tolmácsok is búcsúznak. I'll go as fast as I can. Uh, to Mr. Uh, Jadot's points about TRQs for beef and pork, we're not there yet. Uh, that is clearly endgame. And when we start talking about those uh, volumes, uh,